Good evening, colleagues. Can I... Jó estét kívánok, kérem foglaljanak helyet kollégák valamennyien. Megkezdjük a meghallgatást. Pontosan kell kezdenünk, nagyon merev a menetrendünk. Kérem foglalják el a helyüket, hogyha folytatni kívánják a beszélgetést, odakint folytassák, és a cél az, hogy a beszélőre figyeljenek itt elől. Üdvözlöm valamennyiüket a mai közmeghallgatáson, és mindenek előtt szakbizottságunk nevében Mimice úrot üdvözlöm, aki biztos jelölti pozíciót tölt be még hozzá a Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési posztra azt tudjuk, hogy az új bizottságot választjuk meg az eljárási szabályzat 118. szabálya és 16. melléklete értelmében az általános ismereteik, az európai elkötelezettségük és személyes függetlenség alapján választjuk meg a jelölteket. Egyébként pedig vizsgáljuk a tárca eh, terület, szakterületén a tudásukat és a kommunikációs eh, képességeket is. Ezt az értékelést kívánjuk a mai meghallgatáson elősegíteni. Szeretném elmondani, hogy interneten közvetítik az EP weboldalán a Európai Satellite cím alatt a mai meghallgatást. A videó is elérhető lesz nem sokkal a meghallgatás után. Ami a tolmácsolást illeti, a mai estén 22 nyelvre van tolmácsolás. Egyébként pedig nagyon kemény az időzítés ennek, tehát ne beszélnek túl gyorsan, ha túl gyorsan beszélnek, akkor az a tolmácsok munkáját nehezíti meg, és kérem a mikrofont pedig kapcsolják ki, amikor befejezik. A biztos jelölt egy néhány ö, kérdésre választ adott írásban, az írásos válaszokat egyébként a képviselők már valamennyien megkapták, akik itt vannak a teremben és el is érhetők a válaszok. A ma esti eljárás pedig a következő lesz. Először a biztos jelölt úr egy maximum 15 perces bevezetőt tart, ezután pedig 45 kérdés feltevésére nyílik lehetőség a képviselők részéről. Minden egyes frakciónak egy képviselője tesz fel kérdéseket. A kérdés nem lehet hosszabb egy percnél, és a biztos jelöltnek másfél perce van a válaszadásra. Ezután a forduló után egy rövid rákérdezésre is van lehetőség, egy 30 másodpercben, és egy percben válaszolhat a biztos jelölt az összes többi kérdés pedig egy percben tehető fel, és két percben lehet választ adni, és újra kérem önöket, tisztelt képviselők, hogy tartsák be az erre szánt időt. Egyéb tévén szakbizottságok is tesznek fel két-két kérdést. A külügyi szakbizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság, akik érintve vannak ezen területen, ők a, a frakciók koordinátorai beszél, beszélnek, utána a szakbizottságok, és utána pedig a frakciók. Ez tehát az eljárás sorrendje, és kérem, hogy csöndben kövessék a biztos jelölt által előadottakat, és utána lehet kéréseket feltenni. És most 15 percben, legfeljebb 15 percben önné a szó.